tárgyaltam arról, hogy a jogi eljárás értelmében ezeket a beadványokat befogadták, és az ülés jegyzőkönyvében ezt is közzétesszük. A következő egy ügyvédi beadvány, Stube úr kérte. Ja, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is a a demokráciáról szeretnék beszélni, amelyet ön is központi jelentőségűnek tart, ezért nem értem, hogy az elnökök konferenciája úgy határozott, hogy ne legyen vita a holland április 6-i népszavazásról. Az, ennek az eredménye, a népszavazás eredménye arcul csapás a hollandok számára is. Most úgy érzem, hogy igenis tiszteletben kellene tartani azt, amit egyrészt a holland nép határozott. másrészt pedig azt, hogy elhalasztottuk, elszalasztottuk a lehetőséget a jövő szempontjából is. Köszönöm. Herr Stuga. Stuga úr. A demokrácia azt is jelenti, hogy többségi szavazás van. Az elnökök konferenciáján többséggel az ön frakciójának kérését demokratikusan de legitimált frakció vezetőjének a beadványát elutasították. Úgyhogy ez a demokráciának részre, keserű része, de hát ezt a tapasztalatot egy demokrata meg kell néha, hogy szerezze. Ma megpróbálta újra napirendre tüzetni, de sajnos ha, megfelelő határidők vonatkoznak a beadványokra, ez 16 óra 41-kor nyújtotta be, ami már az ülésre vonatkozó további beadványokkal kapcsolatban lejárt, ezért nem tudjuk befogadni. Schaffhauser úr. Elnök úr, tegnap volt a nyílt nap. Ez nagyon jó volt, mert igazi vitát lehetett lefolytatni, és én örülök annak, hogy részt vehettem ezen. Jó néhány civil társadalom képviselője eljött ide, lefátyolozva. Azért ez engem meglepett, sőt megbotránkoztatott. Szeretném azt kérni öntől, hogy a jövőben, amennyiben lesz nyílt napok intézménye, akkor a lefátyolozott nők ne jelenjenek meg itt ebben a házban. Kérem, hogy ezzel kapcsolatban tegyen egy nyilatkozatot, mert az Európai Parlament szabad és laikus intézmény, és nem vagyunk hajlandók elfogadni az ilyen viselkedést. A munkarendünkhöz térünk az elnökök konferenciája. Május 4-én a 149-es cikk értelmében elfogadta a végleges napi rendet. A mai napra vonatkozóan van-e további módosításra való és Úgy látom, nincs. Kedre. Szászóni úr. É, sí, president. Elnök úr, nagyon sok hír érkezik az európai ünnepek, vagy az európai ünnep kapcsán olyan területekről, ahol Európában férfiak, nők és gyermekek számára mondjuk finoman szólva ezek nem ünnepnapok. Európába érkeznek ugyan, de a menekültáborokról beszélek, Idoménéről például, az onnan érkező hírek, nagyon aggasztó hírek, úgy tűnik, hogy nehézségek alakultak ki már az élelmiszer elosztásában is, és a higiéniai feltételek elképesztőek. Éppen ezért én úgy gondolom, hogy az ön által hangsúlyozott értékek tiszteletben tartása miatt az Európai Parlament hivatalos látogatást kellene tegyen ezekbe a menekült táborokba Görögország területére. Herr Kollege, Nos, kollega úr, a napi rendnél tartunk. A mai napokról beszéltünk. E, úgy tűnik, hogy legalábbis első pillanatra nem tűnik úgy nekem, hogy a hozzászólása a napi rendünkkel bármilyen kapcsolatban lenne. Úgyhogy talán ezt egy másik alkalommal kellene újra előadnia szerdán a GUA ülésén a tanács és a bizottság ülésére vonatkozóan a a vízumliberalizációs menetrenddel kapcsolatban a harmadik napi rendi pontként kérték a megbeszélés kitűzését. Egy korlátozottan működő Schengeni rendszer mellett Spinelli úr kért ezzel kapcsolatban szót. Dente. Azt szeretném kérni a frakcióm nevében, hogy legyen vita a Törökország vízumliberalizációs úton való lépéseiről. Ezt szerdára terveznénk ezt a vitát, harmadik napi rendi pontként, és így 24 órakor lenne vége a vitának. Az Európai Bizottság a liberalizációt úgy valósította meg, hogy nem igazolta azt, hogy bizonyos alapvető paraméterek megvalósulnak-e vagy sem. Prioritásként két dologra gondolok. Egyrészt a terrorizmus ellenes jogszabályok revíziója, illetve a ciprusi kérdéskörben tett előrelépések. Ez nagyon fontos lenne ez a vita, hiszen pénteken Erdogán részéről olyan nyilatkozatok láttak napvilágot, amelyekből egyértelmű az, hogy a terrorizmus ellenes törvényt nem fogják felülvizsgálni a az európai megállapodás miatt. Ne felejtsük el, hogy újságírók és más civil személyek vannak politikai okoknál fogva bebörtönözve Törökországba. A vízum liberalizáció gyakorlatilag zsarolás, ezen legalábbis ezt csak így foghatjuk fel, ezt nagyon világosan meg is fogalmazta Erdogan elnök, hiszen azt mondja, hogy nem hajlandó visszafogadni a menekülteket, amennyiben a vízum liberalizáció nem valósul meg. Köszönöm. Um Harms asszony is szót kért ezzel a beadványal kapcsolatban. A frakciónk támogatja a, a GUE kollégák javaslatát. Mi is úgy gondoljuk, hogy különösen a legutóbbi napok eseményeit követően Davutovlu miniszterelnöknek a visszalépését kikényszerítették, és John eh, Dunda kvázi terrorista és az ellene eh, nyúló terrortámadások alapján is úgy gondoljuk, hogy beszélni kell legalábbis erről a helyzetről, és az Európai Uniónak nem szabad azt a benyomást kell, keltenie sem Törökországban, sem az Európai Unióban, hogy bennünket meg lehet zsarolni, vagy pedig feltétel nélkül akarunk Törökországgal tárgyalni, ezért kérem azt, hogy a het, ezen a héten eh, tartsuk meg ezt a vitát. Köszönöm szépen, Micula asszony van a beadvány ellen. Megadom a szót. Thank you, Mr. President. The EPP group... Köszönöm szépen, elnök úr. A néppárt érti, hogy ez nagyon foglalkoztat minnyájunkat, az állampolgárokat is ez a kérdés. Úgy gondoljuk, hogy vitát kell lefolytatni, de úgy gondolom, hogy felelősség teljesen és mélyrehatóan kell ezt a vitát lefolytatni. A bizottság múlt heti javaslatát nem lehet izoláltan látni, egy szélesebb kontextusba kell ezt elhelyezni, mely a migrációs um, nyilatkozat, illetve az EU Grúzia koszovói vízumpolitikai kontextusában látandó, itt a parlament együtt döntési eljárásban van, ezek a érzékeny témák, és úgy gondoljuk, hogy éppen ezért elég okunk van arra, hogy megfelelően felkészüljünk a vitára, és a házszabály tiszteletben tartsuk. Éppen ezért mi úgy gondoljuk, hogy bízzuk a releváns szakbizottságra a vitát, és Jelzem, hogy ma este például a Libe szakbizottság a kérdést fogja megvitatni. Éppen ezért tehát a néppárti csoport ellenzi, hogy most napirendre vegyük ezt a kérdést. Köszönöm. Most akkor szavazzunk. Aki támogatja a GUE frakció tám- a kezdeményezését jelezze most. Ki van ellene a kezdeményezésnek? Ki tartózkodott? Azt hiszem, hogy ezt le kell ellenőriznünk. Elektronikus módon szavazunk. Megnyitom a szavazást. Ham alle abgestimmt? Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. 181-en támogattak, 92-en ellenezték a javaslatot. Damit wird die Sitzung am Mittwoch bis ezzel a szerdai ülésünket éjfélig meghosszabbítjuk. Hámzasszony, csak hogy ne keverjük össze a témákat. A Timmermans úrral való vétál is fontos Schengen kapcsán. Ma arról kaptunk hírt, hogy a szlovák-magyar határon lövéseket adtak le menekülteket szállító autókra, és hogy egy menekült asszonyt megsebesítettek a rendőrök. Ezért javaslom, hogy ön is, és Timmermans úr a bizottság nevében tájékoztasson tegye nyilvánvalóvá, hogy számunkra itt a tisztelt házban nagyon fontos, hogy a vitában felvethessük ezt az esetet. Azt hiszem, hogy a Schengeni helyzetnek mély pontja az, ami a szlovák-magyar határon máma történt. Oké. Okay. Ich habe zum Arbeitsplan keine weiteren Wortmeldungen. Der ist damit Senki más nem jelentkezik, tehát a heti munkarend, illetve program tekintetében, most pedig a kohéziós politikáról szóló közös vitát kezdjük meg. Jotova asszony jelentése az első. Először megadom tehát az előadónak, Jotova asszonynak a szót, tessék.